Well, this is now four minutes late. Már négy perc késésben vagyunk. Látom, hogy három kollégám van itt a teremben. A koordinátori ülés az előbb zárult le a márciusi napi rendel kapcsolatosan. Fogok beszámolni, illetve a hat petícióról az energiával kapcsolatosan az andalúziai tenderek, a gyógyászati termékekkel kapcsolatosan nyelvi diszkrimináció, ezek mind az áprilisi napirendre kerülnek. Vélemények, jelentések, a koordinátorok úgy döntöttek, hogy az ombudsmani éves jelentést az FDD készítheti el. A, az ombudsmani különjelentéssel kapcsolatos jelentés a tanács átláthatósággal kapcsolatosan, illetve a PETI éves jelentés, ezeket a témákat márciusra halasztottuk. A Libes saját kezdeményezésű jelentésével kapcsolatosan döntöttünk, az előadót majd márciusban nevezzük ki. Végül a kísérleti projektekkel előkészítő intézkedésekkel kapcsolatosan nyitva hagytuk a petíciót, illetve nem alkotunk véleményt a 2017-es mentesítési eljárásról. A vitatott ajánlások tekintetében ezeket az én javaslatom szerint úgy fogadtuk el, néhány kivétellel, a 0998 és a 014748 és 49 nyitva maradnak, követjük őket, és a 0999-es petíciót lezárjuk a Katalóniával kapcsolatos petíciókat nem fogadjuk be. A B ügyek 573, 13, 16, 166, ezeket lezártuk, a többi petíció mind nyitva marad, és utánkövetése kerül. Tényfeltáró missziók és meghallgatások a kord koordinátorok úgy döntöttek, hogy a famagosztai látogatás május 8-9-én lesz, írásbeli eljárásban döntünk majd arról, hogy halasztjuk-e, vagy, egy, vagy ekkor megszervezzük. Az endokrin disruptorokkal kapcsolatos téma, meghallgatás, amit márciusra tervezünk, ennek a programját írásbeli eljárással véglegesítjük 2018 második fél évében a frakciók kéréseket benyújtanak majd meghallgatásokra és tényfeltáró missziókra, mégpedig március 6-áig. A 1088-as petíció a FATKA témájában, ezzel kapcsolatosan a koordinátorok úgy döntöttek, hogy szóbeli kérdést intézünk a bizottsághoz és a tanácshoz, határozatot pedig majd júliusban, 2018 júliusában kell a tanács a plenáris elé vinni. Be fogunk nyújtani lehetséges témákat a parlament közi ülés szervezésére nemzeti parlamentekkel, és márciusra halasztottuk, március 6-ára a határidőt. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy szóbeli kérdést intézünk a bizottsághoz, az fogyatékossággal élők jogaival kapcsolatosan a választásban a 2019-es európai választások előkészületeként. Röviden szeretnék beszámolni a Brexit helyzetről, illetve egy erre vonatkozó határozat tervezetről. A márciusi plenárison fogjuk ezt tárgyalni az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolat tekintetében, illetve beszámolok arról, hogy a Peti portál kialakítása hogyan áll, a Brexit határozata kapcsolatosan a koordinátorok benyújthatják a javaslataikat február 26-áig, 2 óráig, és aztán az ombudsmani statutummal is foglalkozunk, ez majd egy következő ülésre marad, és az információ, a tájékoztatási pontokat tudomásul vették a koordinátorok, a limai, perui látogatással kapcsolatban volt egy beszámoló, tájékoztatás, ennyi. Nézzük a tarantói tényfeltáró látogatást. Örülök, hogy Tarantóból is jöttek vendégeink. Júliusban volt egy kétnapos látogatás, én voltam a delegáció vezető, Ángel Valina és Terika Brasz is velünk volt és volt két ex officio tagunk is, Koszolino úr, üdvözlöm, hogy megint itt lát, örülök, hogy megint itt látom a bizottságban, és Eleonora Evi. A delegáció az Ilva és az Eni gyártó telep, gyártelepeken látogatást tett, és vizsgálta a helyzetet a szennyezéssel kapcsolatosan, illetve a munkabiztonsági kérdéseket vizsgáltuk, valamint a lakosság helyzetét. A jövőbeli kockázatok tovább ronthatják a helyzetet Tarantóban, ami egyébként gyönyörű hely. Találkoztunk a petíció szerzőivel, hatóságokkal, érdekeltekkel. Szeretünk volna nagyobb rálátást kapni a helyzetre, Nagyon részletes jelentés készült a látogatásról, amely tartalmazza azoknak az egyeztetéseknek a leírását és a megállapításokat, amelyeket a látogatás során tettünk. Szeretném, ha mindenki tudná, hogy mennyire szélsőséges a helyzet, és mennyire összetett a múlt és a jelenlegi ipari és technológiai folyamatok helyzete. Néha ezek hiányoznak. Kiderült, hogy az emberek úgy tapasztalják, hogy nagyon erős a fizikai hatás, a levegőben lehet érezni a rettenetes szagokat, levegőszennyezés, okoz az ipari tevékenység, különösen szeles napokon ez a lakott területre is eljut. A parlament kérésére, kérdésére az Ilva teleppel kapcsolatosan Vella biztos elismételte, hogy szorosan nyomon követi a bizottság a helyzetet, kötelezettségszegi eljárást is kilátásba helyeztek, már ami a 2000 a 78 2010-es rendelet végrehajtását illeti, illetve van egy bizottsági döntés is a legjobb rendelkezésre álló technikákkal kapcsolatosan az acél és vasgyártásban, de a látogatás során azt hallottuk, hogy a terv, hogy fokozzák a termelést, még ha a legjobb rendelkezésre álló technológiákat nem is alkalmazzák. És hát ez már felháborító. Összességében Tudjuk, hogy nincsenek könnyű megoldások Tarantó számára. A kiindulási pont az kell, hogy legyen, hogy kiegyensúlyozott döntést hozzunk, és a felelősség megosztásnak három ágon kell működnie, környezeti, társadalmi és gazdasági tengelyen. Annélkül, hogy az első kettőt alárendelnénk a harmadik elemnek, és a korábbi tanulságokból is meríteni kell. A petíciós bizottságnak követnie kell ezt a témát az Ilva teleppel kapcsolatosan és a Tarantói régióval összességében. Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy részt vettek ezen a vitán, akik jelen vannak itt a teremben, beleértve tarantói látogatóinkat is a környezet megtisztítása, a környezetszennyezéstől, az állampolgárok életének biztonságosabbá tétele kötelezettségünk. Ki is jön? Szeretném megadni a bizottság tagjainak a szót. Terry Cabras úr nincs ide igen, szeretne hozzászólni. Köszönöm, Cecília nagyon jól elmagyaráztad a helyzetet. Valóban részt vettem a delegáció munkájában. Szeretnék köszönetet mondani az elnök asszonynak, illetve a titkárságnak is a munkájukért. Valóban nagyon gyümölcsöző munka volt ez. A jelentés is nagyon helytálló. Ez a jelentés nagyon részletes, minden részletre kiterjed az ott tapasztaltakkal kapcsolatosan. Köszönöm a petíció szerzőinek, hogy benyújtották a petíciót, és magyarázatot adtak a helyzetre. Találkoztunk ott is velük, nagyon fontos volt velük találkozni, és megosztani velük aggájainkat. Szeretnék rámutatni, hogy mennyire sürgető a helyzet, hogy minden követelménynek megfeleljünk, a környezeti előírásoknak, ahogyan ez a jelentésben is szerepel, ökológiai kockázatok merülnek fel. Nagyon pozitív ez a jelentés, köszönöm. Elfeledkeztem valamiről, pedig akartam mondani. Az állampolgárok szisztematikusan kizárásra kerültek az információhoz való hozzáférésből a jövőre vonatkozó tervekkel kapcsolatosan, ezt is hangsúlyoznom kell. És Piero, köszönöm, hogy előkészítették ezt a nagyon érdekes, fantasztikus eh, látogatást, és hogy velünk tartottak. A többieknek is szeretném megköszönni a titkárságtól, akik ezen dolgoztak. Rögtön az elején ezt kellett volna említenem, elnézést, Eleonora. Allora, anch'io voglio... Eh, Köszönöm Csöcsília, először is eh, szeretném megköszönni a delegáció elnökének eh, azt a megközelítést és módot, ahogy ezt az egész látogatást levezette, nagyon elismerve hogy miről is szól ez a látogatás, és a titkárságnak is köszönöm a technikai támogatást. A nagyon komoly problémákkal tudtunk találkozni, környezeti problémákkal, egészségügyi problémákkal, amelyek nagyon régóta léteznek az egész területen, és érintik a gazdaságát is a területnek. Nagyon sok probléma van, légzőrendszeri betegségek, különösen a gyerekeknél, a fiataloknál, illetve van daganatos probléma, és egyéb egészségügyi problémák ezen a területen, amelyekkel mindenképpen foglalkozni kell. Emellett meghallgattuk azokat az egyesületeket, amelyek tevékenyek ezen a területen, és tényleg azt is tudjuk, hogy az agrárium a helyi területen nagyon fontos, amiről szintén szóban is arra is kihatással van. Az egészségügyi hatóságok, és ez megint egy olyan fontos dolog, amelyre szánnék pár másodpercet, nos, ők maguk is azt mondták, eh, hogy eh, hogyha még a környezeti irányelvet teljes mértékben betartanák is, mint ahogy nem tartják be, a, az egészségügyi kockázatok még úgy is túl magasak lennének, túl nagyok lennének. Ugyanis nagyon komoly gondatlanságot is látunk az üzemvezetői részéről, és láttunk láttuk annak is jelét, hogy nem kommunikálnak a lakossággal, és semmilyen információt nem adnak azzal kapcsolatban, hogy milyen károkat okoz az ipari tevékenység. Teljesen nyilvánvaló volt számunkra, és a jelentés ezt elég egyértelműen kezeli, hogy az olasz kormány sem tett meg mindent annak érdekében, hogy a, az emberek egészségét megőrizze, illetve ezzel együtt a gazdasági termelést is. Annak ellenére, hogy elég sok pénzt küldtek erre a területre. A jelentés összességében taglalja a helyzetet. Nem csak arról van szó, hogy a legjobb rendelkezésre álló technológiát kellene használni, és nem csak arról van szó, hogy le kéne váltani a gyár vezetését, hanem egy rendkívül anakronikusztikus fejlesztési modellt látunk, amelynek igazándiból nincs létjogosultsága most már. Szükség lenne egy igazi ipari átállásra ebben a városban. És nekünk pedig meg kell hallgatnunk a polgárokat, hagynunk kell, hogy a javaslataikat megtegyék új tevékenységekre, ahogy azt láttuk a mi látogatásunk során is. Van egy sor más tényező, amit nyilván majd a petíció szerzői velünk ismertetnek, és ezeket is értékelnünk kell. figyelmet továbbra is a témára kell szentelni. Köszönöm, úr, szeretne valamit mondani? Csak annyit akarok mondani, lavoro che stiamo facendo. hogy nagyon fontos, amit tettünk, a, köszönjük a munkát, különös tekintettel a Peti Bizottság titkárságának, nagyon fontos dolgokat láttunk, találkoztunk emberekkel, tudatában vagyunk ennek a rendkívül bonyolult helyzetnek. Nyilvánvalóan nincs varázs megoldás, amelyel egy csapásra megoldjuk. Az új politikai pártok azt mondják, hogy néhány óra alatt megoldanák a tarantói problémát, tehát jó lenne, ha így lenne, e, nyilván ennek mi örülnénk a legjobban, de nekünk komolyan kell mégis ehhez a témához hozzáállni. A jelentés e, beszél, foglalkozik e, a, az ügyjel. Ez egy nyitott ügy, folyamatban lévő ügy, rajta kell tartani a szemünket. Nyilván az, hogy oda mentünk, az önmagában nem fog semmilyen hatást kiváltani. További események történtek, amióta visszajöttünk és nyilvánvalóan márciusig is történnek dolgok, meg áprilisig, amikor elfogadjuk a dokumentumot. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a helyzetet. Durimo. Tehát felkészültnek kell lennünk, és valószínűleg a jö, következő parlamentnek is oda kell figyelnie erre a petícióra. Fontos, hogy a jelentés magába foglalja a közvélemény álláspontját. Valódi párbeszédre van szükség a helyi lakossággal, az intézményekkel, ez nem csak egy tarantói probléma. cioè tra la Commissione e il Parlamento non si trasferiscono dati e documenti. Figuri... És látjuk azt is, hogy eh, a, még a mi intézményeink között sem nagyon jó az információ áramlás, gyakran a parlament és a bizottság között nagyon óvatosan kell eljárnunk. Eh, ez azt gondolom, hogy egy eh, olyan ügy lesz, amire oda fog figyelni az olasz közvélemény. Szükség van jelentésre, de korrekt jelentésre. Határozottan kell foglalkoznunk, hogy megoldódjon a probléma Tarantóban. Ez egy történelmi probléma, amit nyilván nem lehet rövid idő alatt megoldani. Köszönöm, Rosa, Rossza, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Én magam is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik ezt a látogatást megszervezték, meghallgattak mindenkit, a vállalkozókat, a szakszervezeteket, a polgárok képviselőit, illetve az alternatív szervezeteket is. 2014-ben és mostanában jártunk ott, és tapasztaltuk a gázokat és füstöket, és eljöttek a városomba a kollégák, és látták, hogy mi történik ott. A polgárok, akik benyújtották ezt a petíciót, illetve azok a szervezetek, amelyekhez mi tartozunk, szomorúan látjuk, hogy hova jutott a helyzet. Egy egyértelmű gazdasági, társadalmi, egészségügyi helyzet van. Volt egy terv arra, hogy, és készítettünk egy tervet arra, hogy bezárjuk ezt a gyárat. Van egy komoly terv arra, hogy máshova telepítjük a munkahelyeket, mármint a más szektorba, más ágazatba teremtünk munkahelyeket. Van más fajta ipar, amely oda települhet. Meg kell kettőzni a beruházásokat, lehet a körforgásos gazdaságról szó, vagy a zöld energia is új munkahelyeket eh, teremt. Ezeken a területeken elköltött minden euró 4 euró hasznot hoz hogyha 1 milliárd eurót eh, költünk a körforgásos gazdaságra, az önmagában 16 ezer munkahelyet teremt. Volt egy korábbi látogatása a Környezetvédelmi Bizottságnak, e, és megvizsgálták az Ilvához tartozó acélműveket, illetve olajfinomítókat. A mai napig nem létezik hivatalos ipari terv, csak egy e, csak egy tervezet van, egy vázlat, amely leginkább az elveszett munkahelyekre koncentrál. valutato puntualmente la condizione dell'Ilva, cadente in... Eh, az Ilvára nagyon sokan panaszkodnak, és eh, arra, hogy mekkora a szennyezettség, eh, illetve hogy az ENI is milyen károkat jár. A Tamperosa projektet most zárják be, mert túlságosan szennyező nem volt semmilyen szankció, amit a bizottság Olaszország ellen hozott volna, holott évek óta vizsgálják a kérdést. Ez egy olyan helyzet, amely gyakorlatilag halára ítéli Tarantó felnövekvő generációit. Miért nem nyitnak egyszerűen újabb ipari üzemeket, kettőzik meg a kapacitást? Semmit nem tettek 1960 óta, Azon kívül, hogy eh, minden szennyezet már a temetőkbe sincs hely. Köszönöm. Very much. Monsieur Martin. Martin úr következik. Örülök, hogy itt van a petíciós bizottságban. Visszajöttem. Valójában sosem mentem el. Eh, köszönöm a szót csak eh, néhány információt fűznék ehhez hozzá. Az olasz kollégák nyilván ismerik ezeket az információkat. Az Arcelor Mittal felajánlotta, hogy átveszi ezt a céget. A bizottság, a versenyhatóság egy vizsgálatot indít arra, hogy ez engedélyezhető-e. Nyilván ez nem fogja megoldani a környezeti problémát, de amit mostanában hallottam, az az, hogy az Ilva működési eh, tervét a puljai elnök és a e, polgármester e, beadványára az olasz bíróság illegálissá e, nyilvánította. Tehát úgy tűnik, hogy ez a működési engedély, ez mindenképpen felülvizsgálatra szorul. Én ezt hallottam, ezt az információt, tehát ez végül is egy megoldás felé mutat, és Nyilván közegészségügyi és környezetvédelmi okokból történt ez. Én két-három napja értesültem erről. Köszönjük. Köszönöm, most pedig meghallgatjuk a bizottságot. Ma Marco Gasparinetti van itt a bizottság részéről, tessék. Uh, Köszönöm szépen a lehetőséget, és gratulálni szeretnék ahhoz, hogy ezt a tényfeltáró látogatást megszervezték és felvállalták. Tarantóban én is jártam néhány hónappal ezelőtt, hasonlóknál fogva, és a DJ közvetlenül főigazgatóság is tartott itt tényfeltáró vizsgálatot. Ám az önöké frissebb, ezért rendkívül fontos számunkra és hasznos. Tudom, hogy ez egy csak egy tervezet, jelentős tervezet. Szeretnék én is néhány tényszerű információval kiegészítést adni. Először is van egy új dekrétum, amelyet a kormány szeptember 29-én fogadott el, mely révén az új környezetvédelmi terv jóváhagyásra került. És ezt figyelembe kell vegyük, amikor a szabálysértési eljárást tovább visszük Olaszországgal szemben. Szeretném tájékoztatni őket erről az új kormányrendeletről, hiszen bár értem a képviselők dühét, akik azt gondolják, hogy a bizottság csak aludt ezen a témadoszén, de nem ez történt. Hangsúlyozni kell, hogy a bizottság bizony dolgozott, és az Ilva katasztrófát, nevező katasztrófának, figyelemmel kísérte. Mikor az a három külön eljárás helyezett folyamatba. Először is az állami támogatási eljárást, amely 2017. szeptemberében indult el, mely sikeres volt abban eddig, hogy az olasz kormány a szennyező fizet elvet kell alkalmazni, mielőtt bármilyen állami támogatást nyújt. Ez 1,1 milliárd euró kártérítést hozott az előző tulajdonos kapcsán, Deriva Family kapcsán, és ugye a megkötés az, hogy először kell a szennyező fizet elv alapján beszedni pénzeket, és csak ezt követően lehet adófizetői pénzekkel kezelni a problémát. Ebben az Európai Unió, nem csak a bizottság, ellátta feladatát. Hiszen a, fizet, a szennyező fizet elv benne van a szerződésekben, és ennek a betartatása, érvényesítése volt a, az elsődleges feladatunk, illetve aggályunk az Ilva ö, üzem kapcsán, probléma kapcsán. Aztán a szabálysértési eljárás, amely hivatkozott több képviselő, folyamatban van, és ezt folyamatosan igazítjuk az új ipari és közlekedelmi terv alapján, amelyet az ArcelorMittal beterjesztett, és a hát versenyjogi főigazgatóság kollégái is folyamatosan vizsgálódnak. Ez az ArcelorMittal kötelezően tájékoztatta a bizottságot az üzemvásárlási szándékáról, Március első hetében jár le ennek a folyamatnak a határideje, és ennek alapján fogjuk tudni tájékoztatni a parlamentet bármely olyan eredményről, vizsgált eredményről, amely még az önök végső jelentés előtt befut, mert tudom, az később készül el. Lényegileg, ha új vásárló adódik, és a környezetvédelmi terv, és az új kormányrendelet fényében kell tehát döntést hozni arról, hogy bírósághoz fordulunk, vagy egy új figyelmeztető levelet írunk, az 1,1 milliárd euró, amivel fizetett a szennyező, és, és akkor 1,2 milliárd euró, amit az ArcelorMittal tett az asztalra. Ha a DigiCom jóvá hagyja a vállalat összeolvadást, amely még nem dőlt el, akkor az üzem tisztításának, vagy a terület tisztításának vonatkozó összeg jelentős lesz. Nem lesz persze elég, mert a környező terület is szennyezetté vált, és ahogy helyesen remutattak, még a mezőgazdaság is hatalmas károkat szenvedett el, 20 kilométeres közöttem belül nem lehet növényt termeszteni, állatot tartani. Hosszú történet ez, az egyik legnagyobb az EU-ban látott ter- katasztr- közepélemi katasztrófa, az ArcelorMittal is belátta ezt, azon a múlt heti konferencián, amit a Com szervezett, és ahol az ArcelorMittal és versenytársai is hozzászólhattak. Addig van egy nyilatkozat, amelyel szemben amely rámutat, hogy lehetnek ellenvetések az ArcelorMittal tervel kapcsolatban, nem zárult le tehát a dolog, március első hetéig nyitva áll, de abban biztosak lehetnek, hogy a parlamentevel együttműködésünk teljes mértékű, ez teljes átláthatóságban mindenről tájékoztatjuk önöket folyamatosan. Köszönöm szépen, Gasparinetti úr. Azért is, mert amit elmondott, a sokkal, de sokkal világosabb mindennél, amit, amit az Európai Bizottság valaha mondott az Ilva katasztrófára, hogy önt idézem. Soha nem kaptunk még ilyen kimerítő tájékoztatást, és örömmel látom azt is, hogy a mi tényfelt táró jelentésünk is segítségükre lehet abban, hogy eldöntsük, bírósághoz megyünk-e vagy sem. Utóbbi lenne a jobb. Mindenképpen nagyon jót tesz együttműködés a bizottság és közöttünk. Köszönöm, hogy ezt ilyen világosá tették. Nos, a módosító benyújtásának határideje a szöveg ajánlási részével kapcsolatban március 19-e délután 3 óra lesz, és április 21-én szavazunk róla. Ennyi tehát. A kollégáknak, Elleni Rornak, Buzolin meg a többieknek mondom, hogy van néhány vicces képem rólunk, hogy az egyenruhákban, meg sisakokba jövünk, megyünk. Nagyon vicces képek elküldöm majd. Jó, Menjünk tovább. 378-as. A Bardenes Reales lőtér kapcsán. A benyújtó nincs itt, de a bizottság itt van. Samerelli asszony képviseletében. Meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen! a benyújtó a lőtéren folyó tevékenységek miatt panaszkodik, és azt kéri, vessenek véget a területen ez tevékenységeknek, mert hogy ez egy UNESCO bioszféra terület és nemzeti park is, és a madár és habitat irányelv is védett területként tartja számon. a, a védett terület volt a miatt fellépés ugyanakkor az Európai Bizottság hatáskörén túláll. Ugyanakkor közösségi fontosság terület a habitat irányelv hatája alatt, és különleges védelmet élvező terület két szempontból is a madár irány, madárvédelmi irányelvben. Nincs előfeltételezés. Egyébként tehát nem, nem, nincs előzetes tiltás bármilyen katonai tevékenységgel szemben. Ugyanakkor a tagállamok kötelezőek intézkedéseket hozni azért, hogy az élőhelyek és az ott élő állatok pusztulását vagy zavarását el, megakadályozzák. És így Tehát meg kell őrizni a tagállam ezeket az ott élő fajták, fajokat. Azon aggályok fényében, amelyeket több parlamenti kérdés is felvetett. A spanyol hatóságokkal kapcsolatban léptünk, megkérdezve, hogy mennyiben az ott a ülteren folytott tevékenységek mennyiben illeszkednek az irányelvekhez és a védes státuszhoz. A spanyol hatóság válasza szerint 1951 óta működik ez a lőtér. Voltak tanulmányok, melyek a lőtér működésének hatásait vizsgálták a területen, és ezek a tanulmányok nem mutattak semmiféle minőségi romlást a védett élőterületeken, és semmi jelentős zavarását sem a védett fajoknak a katonai tevékenységből adódóan. A bizottság elemezte azt a dokumentumot, amelyet a petíció keretében nyitottak be különösen azt a tudományos jelentést, amely a madárpopulációk megfigyelését taglalja ebben a térségben. Ez a 2014-es kezdődésű jelentés egy átmeneti változást észlel bizonyos madárfajok jelenlétében, bizonyos tevékenységek idején. Ugyanakkor a tanulmány nem mutatott semmiféle jelentős hatást a madarak szaporodását illetően. A tanulmány rámutat, hogy tovább kell vizsgálni a katonai tevékenységek esetleges további hatásait a madárpopulációra, és felhív arra is, hogy megfelelően tervezni és ellenőrizni kell a katonai tevékenységet a területen, a potenciális negatív hatások megelőzés érdekében meg más állatfajok zavarásának megelőzésére. A, a terület fontossága azért is jelentős, mert a Habitat irányelv 44-es cikk alapján védett terület, és a terület menedzsment tervét elfogadták, 2008. januárban adták ki, és abból úgy tűnik, hogy a 2018-as jelentés készítő a menedzsment tervben foglaltakat figyelembe vette, és a terv tartalmaz egy bizonyos intézkedést egy új tanulmány készítéséről, amely a katonai tevékenység kihatásait vizsgálja azon madarak fajtákhoz, amelyek kötődnek ehhez az helyhez Az információ alapján az Európai Bizottság nem látja semmilyen Európai Uniós természetvédelmi jogszabály megsértését, sőt arra sincs indikáció, hogy a lőtéren folytatott katonai tevékenység negatív hatással volna a Natura 2000-es területekre. Az Európai Bizottság elemezte február 20-án az legfrissebb eredményeket, és ez nem változtatott a konklúzióm. Köszönöm. I thank you very much, and I should also... Köszönöm szépen. Hozzá kell tegyem, hogy a navarrai regionális hatóságot is meghívtuk, de ők lemondták. Most össze megnyitom a kollégák előtt a hozzászólás lehetőségét. Rossza először. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban a bizottság magyarázatának megfelelően, egyébként köszönöm ezt a felszólalást, szeretném megvilegíteni a helyzetet. Valóban ez egy olyan lőpálya, amely nagyon fontos területen működik, de egyébként 70 éve már működik, és mindig megfelelt minden előírásnak, és nem szegi meg a környezetvédelmi előírásokat is. A pályának megvan az igazgatási terve, az autonóm eh, köztársaság eh, kormánya, illetve a spanyol minisztérium is jóvá hagyta, illetve egy környezeti tanúsítványt is eh, kikértek, és ezzel már 1998 óta rendelkeznek. Hogy ki illetékes a lőpálya ügyében a Berhenászi önkormányzat. Ez az önkormányzat 22 egységből áll, 19 falu, két völgy és egy kolostor tartozik ehhez a közigazgatási egységhez. Ez a, az önkormányzat egy falu kivételével jóvá hagyták a lőpálya engedélynek meghosszabbítását. Soha nem volt panasz ezzel kapcsolatosan. A kongresszus elé került ez az ügy, és nagy többséggel a kongresszus is támogatta a lőpálya további működését, 301 igen, 27 nem szavazattal egy tartózkodással a navarrai szövetség, baloldali szövetség volt a 27 ellen szavazatért felelős. E, ők kérték a bezárását. Az EPP, a szocialisták azt kérték, hogy ne zárják be, de nem itt van az illetékesség, hanem a Barcelonasi önkormányzatnál. Mindig is megfeleltek a demokrácia helyreállítása óta a környezeti feltételeknek, nem sértenek semmilyen szabályt. Én azt kérem, hogy zárjuk le ezt a petíciót. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem láttam senki más aki hozzá akart volna szólni. A GUE eh, kérdésítettük rendre, akik nincsenek is itt. Úgyhogy javasoljuk azt, amit, vagy tegyük azt, amit Rossza javasolt, és zárjuk le ezt a petíciót. Senki sincs ellene, tegyük akkor ezt. Megyünk tovább. 841-es petíció Severin Bres, az európai rendeletekkel való visszaélés, és diszkrimináció a nem német szülőkkel szemben a német családügyi rendszerben, beleértve a Jugendamtot. Itt van a petíció benyújtója velünk, Severin Brett. Meg is adom neki a szót, 5 percben parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők. Szevin Brettnek hívnak, francia vagyok. Egy kisfiúnak az anyja, aki öt éves és Franciaországban született. Németországban éltem, amikor német ex élettársam, elnézést kérek, közös házunkban éltünk együtt, elszenvedtem a házastársi erőszakot, és ezt követően úgy döntöttem, hogy visszatérek a szüleimhez, ezt teljesen legálisan tettem az ügyvéd tanácsára, akkor nálam volt a gyerek, teljesen jogszerűen, teljes felügyeleti joggal rendelkeztem. Ezt követően Németországban indított eh, egy eh, polgári és egy büntetőeljárást az ex élettársam. Neki nem voltak szülői felügyeletei jogai, azt kérte, hogy eh, visszaadják a gyereket. Az apát egyébként láthatta a gyerek. Én csapdában találtam magam, a német családjogi rendszer áldozatának áldozatává estem. A német hatóság úgy döntött, hogy megosztott a felügyeleti jog, ami nem volt igaz. Német bírósághoz fordultam, ahol megpróbál, ahol azt kérték, hogy J'avais une semaine pour me poser ahol döntést kértünk. Németországot meg kell kérdezni, hogy ha egy hét Németországban megfelelő időszak-e arra, hogy előkészítsünk egy védekezést, mert csak ennyi időt kaptam, amit ráadásul németül kellett megtennem ezt követően egy gyorsított eh, eljárásban eh, meg kellett jelennem, szintén németül kaptam ezt a felhívást, eh, naív módon odamentem, mert nem féltem semmitől. 2017-ben elképesztő dolgok történtek a bíróságon, visszaélt a bíró a jogaival, én teljes felügyeleti joggal léptem be a bíróság épületébe, legálisan költöztem át Franciaországba, és a bíró ennek ellenére nem döntött a, én mellettem, túllépett a hatáskörein, és megosztotta a beleegyezésem nélkül eh, a felügyeleti jogot, ez ellen tiltakoztam volna. Egyszerűen ellopták a gyerekemet, és kijöttem a bíróságról a gyerekem nélkül, mert őt elvették. Ez elképesztő dolog, ilyen dolog nem történhet meg. Egyedül kellett hazamennem Franciaországban, Franciaországban. Ez egy anyának iszonyatos, megter, meg, iszonyatos dolog. Németország nem tartja be az európai törvényeket, még saját törvényeit sem. Nem tartja tiszteletben a szabad mozgás jogát. Más országban nem mehet ez a gyerek. A bíróság megállapította, hogy a költözés napján nem rendelkeztem eh, teljes szülői felügyelettel, és azt mondták, hogy valójában én akartam lopni a gyerekemet. Ez elképesztő, hogy ilyen dolog történhet egy alapító tagállamban. Ez a meghallgatás egy csapda volt, azt jelentette, hogy elveszik tőlem a gyerekemet. Németország egész egyszerűen ellopta a gyereket, és megsértették alapvető jogaimat. Elszenvedtem korábban házastársi erőszakot, és ezt követően ellopták a gyerekemet. Úgy tűnik, hogy a külföldieknek semmi joguk nincs, nincs látogatási lehetőség sem. Hamarosan rájöttem, hogy ez a, lengyel, ez a német családjogi rendszer arra törekszik, hogy az európai szabályok ellenében minden gyereket Németországba tartson. Mi akik nem beszélünk németül, nem kaphatunk tisztességes eljárást Németországban. Hogyan történhet ez meg Európában akkor, amikor az európai jogszabályok elvileg minket védenek. Én azt kérem, hogy Németország tartsa be az európai szabályokat, és ne kerülje meg azokat, különös tekintettel a kettes brüsszeli szerződésre, amely a kettős állampolgárságú gyerekekről szól. Tudom, hogy sokan ugyanebben a cipőben járnak, van egy egyesületünk, nagyon sok életet törnek össze, ilyen méltatlan módon, és kérem a bizottságot, hogy állítsa le Németországot a két, kettős állampolgár gyerekek Eh, érdekében. Kérem, hogy segítsenek eh, nekünk, adjuk, eh, adják vissza a gyerekemet, és lépjenek fel a bűnös eljárással szemben. This is a very difficult and... Nagyon nehéz és, és torokszorító helyzet ez, és nagyon kényes, és mindenünk számára nehéz, megható és, és nehezen kezelhető helyzet. Megértjük az ön érzelmeit, és együtt érzünk önök, önnel és a fiával. Nagyon nehéz helyzet, tehát ugyanakkor meg kell vizsgáljuk hideg fejjel, meleg szívvel, de hideg fejjel ezt a kérdést. De örömmel adom meg most a szót az Európai Bizottságnak, Pialien Holm képviseletében, hogy világítsa meg a helyzet hátterét számunkra. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen mindannyian egyetértünk, hogy az ilyen helyzetek minden érintetnek tragédia. A Peti Bizottság még nem kapta meg a bizottság megállapításait, útban vannak, én az előzetes észrevételeinket tudom most elmondani. Ahogyan a petíció szerzője elmondta, a vonatkozó EU jog a Brüsszel 2A rendelet a szülői felelősséggel kapcsolatosan. Ez a határon átnyúló elemekkel foglalkozik az eljárás jogban, de nem az anyagi jogban az issue raised by the petitioner um, gyermekelhelyezésű ügyekben. Az ügyben azt szeretném megegyezni, hogy a, a bizottság, megáll, az bíróság megállapítása a gyermek elhelyezésével kapcsolatosan egy héttel azután volt, hogy elvitték a gyereket Németországból, de ez nem szegi meg a Brüsszel 2 rendelet 8. cikkét. A bíróság mérlegelési hatáskörébe tartozik ez az ügy. Szeretnék utalni egy hasonló esetre a bírósági esetjogból. Ez a Merkredi ügy 7-4-7 per 10-es ügy. Itt a bíróság kimondta, hogy a Nemzeti Bíróság hatásköre, hogy megállapítsa a gyermek szokásos lakóhelyét, figyelembe véve minden körülményt és tényállást az adott egyedi esetben. Ebben az esetben is igaz az, hogy az apának akkor nem adtak szülői felelősséget, amikor az anya elhagyta Németországot és az Egyesült Királyságba utazott. A német bíróságok gyakorlata, hogy meghallgatják a gyerekeket a szülői felelősség ügyében is, egészen fiatal, akár három éves gyerekeket is eh, meghallgatnak. A bizottság támogatja ezt az elvet, hogy a gyerekeknek lehetőséget kell adni, hogy eh, elmondhassák véleményüket eh, a bírósági eljárásban. Ez egyébként megfelel a jelenlegi Brüsszel 2A rendelet felülvizsgálatának, amely tartalmaz egy rendeletet, amely felelősséget határoz meg az EU jogon belül, hogy lehetőséget adjanak a gyereknek véleménye megfogalmazására. A tagállamokra vonatkozik az ENSZ gyermekjogi egyezmény is, amely szintén kötelezettséget állapít meg a gyermek meghallgatására. In this respect, the Commission doesn't really see a bizottság összefoglalva nem látja az EU jog megsértését. Nemzeti szinten az eljárás még folyamatban van, úgyhogy egyelőre nem tudunk intézkedést tenni ebben a szakaszban, még akkor is, hogyha arra látnánk utaló jelet, hogy megsértették az EU jogot. A petíció szerzőjének azt tudjuk csak tanácsolni, hogy nemzeti szinten próbáljon jogorvoslatot kérni. A német bíróság döntése csak átmeneti intézkedésekről szól. A végleges gyermekelhelyezési döntésig a petíció szerzőjét a vonatkozó eljárásban nemzeti szinten kell megtenni. Ami a német határozat tartalmát illeti, még egyszer el kell ismételnem, hogy az anyagi családi jog szerint a, láthatási jogokra és az elhelyezési megoldásokra nem vonatkozik a Brüsszel 2A rendelet, nem EU-s jog határozza ezt meg, hanem a nemzeti jog. A bizottság nem tudja nyomon követni a nemzeti bíróságok döntéseit, ezt már, már máskor is elmondtuk itt a petíciós bizottságban. Csak azt tudjuk hangsúlyozni, hogy a határozattal szemben nemzeti szinten kell jogorvoslatot keresni. tájékoztatást kaphat a jogorvoslati lehetőségekről az európai e-justice weboldalon. A petíciót megáll, meg elemezve nem találtunk arra utaló jelet, hogy az EU jogot megsértették volna, azt tanácsoljuk a petíció szerzőjének, hogy keressen jogorvoslatot nemzeti szinten, hogyha kimerítette ezeket a lehetőségeket, és azt gondolja, hogy az alapjogait sértették, ebben az esetben az Európai Emberi Jogi Bírósághoz fordulhat panasszal. Hangsúlyoznám, hogy a bizottság továbbra is folytatja a munkát a szülői felelősség területén a jelenlegi felülvizsgálat során. A Brüsszel 2A rendeletet vizsgáljuk most felül, és ebben a munkában az Európai Parlamenttől erős támogatást kap. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most a kollégáknak adom meg a szót, Máriász úr. Το θέμα που έχει τεθεί. Köszönöm szépen. Ez az ügy egy német bírósági ügyjel kapcsolatos. Különböző beszélgetésekből az derült ki, hogy további információt kell adni a nem német szülőnek, hogyha a szülő nem német állampolgár, ez esetben diszkriminációt szenvedhet el a német szülővel szemben. Ha mind a két szülő nem német állampolgárságú, akkor egészen más a helyzet. Az előttünk álló eset nem feltétlenül ahhoz kapcsolódik, ahogyan a vita megoldása történhet nemzetközi pár esetében. Των Γερμανών πολιτών και εις βάρος των άλλων πολιτών hanem inkább arról szól, hogy a bírósági határozatokat gyakran a német szülő érdekében hozzák meg, ami az egyenlő elbánás elvét sérti, illetve a méltányos tárgyalás elvét. Az alapvető jogok kartájában eh, foglalkoznak ezekkel az esetekkel, ezekkel a jogokkal. És eh, ez egy másik olyan helyzet, amikor az a tény, hogy az egyik szülő német állampolgár oda vezetett, hogy a német bíróság döntése a német szülőt hozza előnybe, függetlenül attól, hogy mi az ügy tartalma. Én szerintem ezt más esetekkel együtt a bizottság elé kellene vinni. Ebből a szempontból meg kellene vizsgálni, hogy ez a gyakorlat sérti-e az Európai Uniós jogot. a bíróságok egy Európai Uniós állampolgár ellen hoznak döntést, aki nem német állampolgár, mert azt látjuk ezekből a bírósági határozatokból, hogy mindig a német állampolgár előnyét szolgálják, függetlenül a tényállástól. Erre az aspektusra kellene a figyelmünket fordítani. És eh, érdemes lenne minél hamarabb sort keríteni ennek a kérdésnek a megtárgyalására. Nagyon sürgető ez az ügy, hiszen azt látjuk, hogy egy gyermeket elvettek az anyától. Nagyon érdekel, hogy a német kollégák hogyan vélekednek erről az ügyről. Korábban már volt szó róla. Németországnak érdemes volna foglalkozni az ügyel, tanulmányozni az eljárásokat, és nem csak egy ezgetett esetben, hanem az általános gyakorlatot kellene megvis, megvizsgálniuk. Szerintem ezt a petíciót nyitva kellene hagyni, és tovább kellene vizsgálnunk az ügyet. Érdemes volna az ügy tartalmával kapcsolatosan döntést hozni, és nem az eljárása kapcsolatosan. Köszönöm, Virzsini. Köszönöm, elnök asszony amikor kértük a sürgős tárgyalását ennek a petíciónak, az azért volt, mert a helyzet is sürgős, és abszurd is a helyzet. Én én kicsit szégyelve hallgattam a bizottság válaszát, bár nem vagyunk felelősek érte, mert tehát nem másik intézményről van szó. Ez teljesen elfogadhatatlan. A petíciós bizottságnak azt kell tennie, hogy segítsen az ilyen helyzetben levő állampolgároknak, akik ilyen tragikus ügyekkel jönnek hozzánk. E, sajnos nem elszigetelt esetről van szó, szokásos, ismétlődő dologról van szó teljesen érthető, eh, hogy miről beszél a petíció benyújtója. Egy strukturális problémáról, egy eh, diszkriminációról van szó, erről van szó, és nem arról van szó, hogy a, a Brüsszel 2A rendelet egyes cikkeit hogy értékelik, hanem az Európai Unióban egy hivatalos szerv diszkriminál. Ez egy nagyon súlyos eset, amit nem szabad így hagynunk, a bizottságnak pedig nem szabad elfordítani a tekintetét. Tehát eh, itt eh, egy eh, diszkriminatív elfogultságról van szó, amit meg kell vizsgálnunk. Nagyon súlyos drámai esetekről tudunk, és nem lehet úgy tenni, mintha minden rendben lenne. A második dolog pedig, ami az eljárást illeti, ott is felmerülnek kérdések. Egy méltányos rendszerben vannak-e ilyen elképesztően szűk határidők és döntéseket hozhatnak-e ott helyben azonnal előzetes figyelmeztetés nélkül magán a tárgyaláson elvehetnek egy gyereket, hogyha valójában ha ilyen veszély áll fenn, akkor akkor nem fognak megjelenni. És a, a, a gyerekek meghallgatása is problémás ilyen körülmények között. Tehát mindenképpen egy méltányos eljárást kérünk, illetve azt, hogy az Európai Bizottság alaposan vizsgálja ki ezt az ügyet a Brüsszel 2A részéről is, illetve abból a szempontból is. Nézzük meg az európai szabályokat, például a családi élethez való jogot, a diszkriminációmentességet, amelyet garantál mindenfajta európai jogszabály, és gyakorlatilag ezzel akár az ENSZ-hez is el lehet menni, meg az Emberi Jogi Bírósághoz is. Alapvető jogszabályaink sérülnek itt ezért is akarom, hogy ez a petíció nyitva maradjon, a bizottság pedig ásson mélyebbre, és nekünk pedig a, a német kormányhoz kell fordulnunk ebben az ügyben, illetve a hasonló ügyekben. Köszönöm. Nora. Sì, grazie. Io eh, innanzitutto ringrazio la Eh, Firmatária di questa petizione per aver presentato questo... Először is szeretném a petíció szerzőjének megköszönni azt, hogy eh, a Jugendamttal kapcsolatban már a sokadik ügyet hozta hozzánk. E giungono in questa commissione petizioni... A eh, Nyilvánvaló, hogy tíz éve látjuk azt, hogy a német gyámhivatalok eljárásainak vannak hiányosságai, gyengéi, van egy diszkriminációs probléma a nem német állampolgárok ellen. Tíz éve kaptuk az első ilyen petíciót. Tudjuk azonban, hogy a petíciók nem mutatják a probléma valódi súlyát, ez csak a jéghegy csúcsa. És látjuk, hogy tudjuk, hogy valószínűleg ennél sokkal több ügy van, ami mindannyiunkat meg kell, hogy állítson egy pillanatra. Szeretnék én is pár szót szólni a Brüsszel 2A A felülvizsgált szöveg végrehajtása valójában rosszabbá teheti a diszkriminációt a nem német állampolgárokkal szemben. ugyanis hogyha az exekvatúr intézménye megszűnik, akkor valójában a nemzeti hatóságok együttműködése kerül előtérbe, viszont ennek megvan az a kockázata, hogy automatikussá válnak a diszkriminatív intézkedések, mert itt konkrétan a német gyámhatóság döntései érvényesülnének. És ez nyilvánvalóan nem áll a gyermek legjobb értekében. Ahogy a petíció szerzője is írta, a német családügyi minisztériumnak írt levelében, illetve egyéb intézményeknek is. A gyerek jóléte a német jogban nagyon homályosan van definiálva, gyakorlatilag az esetjoghoz kapcsolódik, és ez azt eredményezi, hogy az ilyen döntések egy ilyen generálklauzulával vannak igazolva, hogy a gyerek legjobb érdeke, ezt kívánja, és eh, nincsenek tekintettel például a mentesség elvére, ami pedig kötné a nemzeti hatóságokat. Úgy gondolom, hogy ezt a petíciót nyitva kell hagyni, különös tekintettel arra, hogy eh, milyen ajánlásokat tett a gyermekek eh, jólétével foglalkozó munkacsoport. Szerintem nekünk is küldeni kell a Német Szövetségi Családügyi Minisztériumnak egy újabb levelet. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Köszönöm. Martin. Köszönöm szépen, Martin úr. Oui, merci. Köszönöm ki ismerné jobban, elnök asszony, mint ön ennek a bizottságnak a munkáját, és eh, tudja, hogy eh, több tíz eh, ügy fordult meg már nálunk a gyámügyi hivataltól, a német gyármügyi hivataltól, és soha nem hallottam olyan esetről, hogy a nem német nyert volna. A nem német a nem német szülők el kéne hinnünk, hogy, hogy nem tartják be a törvényeket, a német szülők meg mindig betartják, ha a gyámhivatalnak hinnénk és itt ebben a teremben azt hiszem egy évvel ezelőtt ön is nagyon erősen kitartott amellett, hogy be kell hívnunk a gyám hatóságok képviselőit, és ők azt mondták, hogy a gyerek érdekében járnak el. Ott ültek hátul, és ott volt egy gyerek, egy 18 éves, aki ugyanezt élte meg, megadta ön neki a szót, és a fiatal azt mondta a gyámhatóság képviselőjének, hogy nem igaz, amit mond. Én látni akartam a lengyel anyámat, és önök nem engedték. Tehát tényleg korlátozzák a szabad mozgását a személyeknek, szembe menve az európai szabályokkal. Miről volt szó? Mi volt az ő hibája, ennek a hölgynek a hibája? hogyan, hogyan, le, hogyan reagálhatna arra, hogy elveszíti a gyerekét. Az ő hibája az volt, hogy hit bízott a német bíróságokban. Csapdába ejtették, hogyha Franciaországban maradt volna, nem megy el az idézésre, akkor megmarad a gyereke. Mit, mit mit, mit, mit mondjunk, hogy el, menjen Németországba, ott pedig el fogják lopni a, a gyerekét, csak azért, mert külföldi. Mert én egy olyan esetet sem ismerek, ahol az Európai Bizottság e, igazat adott volna a nem e, német szülőnek. Nekem több tucat hasonló ügyem volt Ez teljesen törvényen kívüli helyzet. Egyébként eh, Németországot már elítélte az Emberi Jogi Bíróság. Semmi nem változott mégsem a tagállamoknak az álszentségét kell elítélnünk ebben a helyzetben. Nem tudom, hogy ez az okkult hatalom eh, Németországban hogyan élhet. Én magam fordultam a saját eh, kormányomhoz is, és amikor a német gyámhatóságról van szó, akkor mindenki nagyon érzékeny. E, én tehát elítélem a tagállamoknak az álszentségét, és hogy ez az okkult hatalom így érvényesülhet. You get very passionate. Nagyon elragadtatta magát, én is e, meg vagyok hatva, de kicsit objektívebben, hidegebb, hűvösebben kell viselkedjünk, mert az senkinek nem tesz jót, hogyha túl fűtött módon vitázunk. Ez is egy petíció, mint minden petíció. Péter. Hát igen, sajnálatos szerintem, hogy előttem is elmondták, hogy a Jugend Amt hivatalnak folyton meghívjuk, tíz éve foglalkozunk ezzel a kérdéssel, csináltak egy külön munkacsoportot is annak idején. A petíció bizottságban először is az az alapvető probléma az ilyen helyzetekben, hogy nem baráti viszonyok között alakulnak itt a dolgok. Előfordul az, hogy az emberek összevesznek, elhagyják egymást, és egy oldalú nyilatkozatokat tesznek. És nálunk ugye csak azok a dolgok landolnak, amikor a konfliktus van. Sok esetben nincs, azokról nem tudunk. Itt három fél van, a volt férj, a volt feleség és a gyermek. Általában csak egy felet hallgattunk meg, és nem tudunk teljes körű képet nyerni. Amit én sajnálok, bármilyen nehéz is ez a kérdés, és milyen, milyen szívfájdító, őszinte kell legyen a petíciói bizottság, el kell mondjuk, hogy hol tudunk segíteni, hol nem tudunk segíteni. Itt sokszor nagyon bonyolult jogi kérdésekkel kell foglalkoznunk, a bizottság is beszélt, arról nem mindig tudunk segíteni. Nem méltányos a petíció benyújtás, benyújtával szemben nyitva hagyni egy olyan petíciót, amelynél tudjuk, hogy gyakorlatilag nem tudunk segíteni. Nem áll jogunkban. A Jugendam ügye 99%-ban az esetekben német belügyekkel foglalkozik, úgymond ez itt a jéghegy csúcsa, amit látunk, hogy egy, csak egy százalékos rész, ahol külföldiek is érintettek. Itt volt francia, lengyel vonatkozású ügy, államközi kérdésekhez is lehetett sokszor ez. Ezt minden sokszor megvitattuk már. Egy gond, egy, a, a lényegi probléma a vitás helyzetben mindig az, hogy egyenlő jogokat kell adni, nem lehet erre eleve a nő az anyának vagy az apának több jogot adni, egyenlő jogokkal bírnak, és a hágai konvenció alapján, ha vita eset van, vitatott eset, akkor abból kell kiindulni, hogy a gyermek érdeke az, hogy ott maradjon ahol az élete folyik, vagy addig folyt. Sok esetben pedig ez az ország, ahol felnőtt. Persze sokszor ez értető ez az érintetteknek, ám mi petíciós bizottság vagyunk, nem bíróság. Egy szelektív meghallgatásokat tartunk csak, csak egyik, általában egyik felt hallgatjuk meg a petíció benyújtóját, nincs teljes körű képünk, nincs jogi hatáskörünk, nincs joghatóságunk, legyünk őszinték a petíció benyújtóknak is, megmondjuk, hol tudunk segíteni, hol nem tudunk segíteni. A legtöbb esetben nagyon bonyolult jogi kérdéseket is érint mindez, amely a jog útján rendezhető, mint sem a petíciós bizottság útján. Thank you very much. Mrs. Köszönöm szépen, és Danaka asszony. Igen, köszönöm. Én is későn jöttem foglalkozási bizottság ülésén voltam. Én is szeretném szeretném néhány gondolatot megosztani, mint a munkacsoport tagja. A gyermekjóléti kérdésekkel foglalkozó munkacsoport tagjaként is. A, a Jugendamtal kapcsolatos korábbi meghallgatások, tapasztalatok ugye régi múltra vezetnek vissza, az elmúlt kilenc évben több ilyen is volt, a petíciós bizottság előtt. Nem értek egyet jár úr az utolsó mondatával, mert a határon átnyúló esetek nem olyan egyszerűek, nem olyan egyszerűen dönthetőek el. Nem az a legjobb mindig a gyereknek, hogy ott maradjon abban a tagállamban, ahol született, vagy ahol felnőtt. Nem én egyszerű a dolog. Különösen figyelembe véve a mostani sajátságos helyzetet, ezt a konkrét petíciót. A gyerek nem az állam tulajdona. Vannak neoliberális módszertanok, hogy megközelítések is vannak ebben, és különféle politikai pozíciók. Én megnéztem az ajánlásokat, És ugye attól tartanék, hogy csak a, a francia hatóságnak küldünk ki levelet, vagy javaslatot. Itt csak a német hatóságokkal foglalkozunk ebben az ügyben. Tehát azok, akik előkészítették ezt a ajánlást, talán kisegítenek ebben engem. Az én javaslatom az, hogy hogy ne ismételjük meg minden érvet, ne zárjuk le a petíciót, és kérjük a bizottságtól, hogy szerezzen be több információt, és küldjön ki levelet a német hatóságoknak, kép a Jugendamtnak. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ezzel lezárhatjuk a felszólalók listáját, és most szeretném Brét asszony önnek megadni még két percre a szót. Köszönöm, csak tisztázni szeretném a németeknek a, az ex eh, társam engedélyezte, hogy én Franciaországba menjek, és ott új életet kezdjek. E, tehát szerintem a német bíróságnak nincsen joghatósága felettünk, és éppen ezért a 8-as cikkét megsértette a brüsszeli egyezménynek. Elkezdte az iskolát, e, illetve az óvodát a gyerek Franciaországban. Ott élt, új életet kezdtünk. E, Franciaországban francia bíróság lett volna kompetens, gyakorlatilag jogsértést szenvedtünk el Eh, és eh, a, magán a tárgyaláson változott meg a per tárgya, és ezt nem lehet csinálni. Eh, egy új kérelmet intézett a bírósághoz, ott a helyben a tárgyaláson nem lehet a meghallgatáson egy új indítványt tenni, és aztán rögtön dönteni, és gyakorlatilag ilyenkor lehetetlen védekezni, vagy arra reagálni. Nagyon sok jogsértés történt. A német jog komolyan azt mondja, hogy csak hogyha a gyerek veszélyben van, akkor lehet sürgős eljárás. Nem volt veszélyben a gyerek, tehát megsértették az európai jogot is, illetve a saját jogukat is, hogyha a, itt most lezárják ezt a petíciót, akkor Németország folytatni fogja a gyerekek elrablását, nekem eh, ugye én nem voltam, eh, nem voltam feleség, tehát nem voltunk összeházasodva, enyém volt eh, a teljes gyerekfelügyeleti jog, ezt fordították át, és ellopták a gyerekemet, amennyiben német a bírósághoz utasítanak engem, nem hiszem, hogy valaha visszakapom a gyerekemet. Egy dolgot szeretnék még tisztázni, a német határon, a francia-német határon eh, vannak olyanok, akik eh, a határ túloldalán élnek, eh, tehát németek is Franciaországban, és nekünk mégis azt mondják, eh, hogy ilyen esetben a németek azt mondják, hogy a németek a, a gyerek iránt illetékesek, a francia hatóság ilyet nem mond. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy le kell zárnunk ezt a vitát. Tudom, hogy többen nyitva szeretnék tartani, nyitva tarthatjuk a petíciót, senki nem kardoskodott amellett, hogy lezárjuk, nyitva tartjuk, és az a javaslatom, hogy küldjük meg a gyermeki jogokkal foglalkozó intercsoportnak ezt eh, a témát, eh, hogy több aspektusban megvizsgálhassák az ügyet. Van-e valami más javaslat? Sokan beszéltek, de nem javasoltak semmi konkrétumot. Marias úr. Köszönöm, elnök asszony. Egyetértek, hogy ezt az ügyet nyitva kell tartani, és a gyermekjogokkal foglalkozó csoport elé kell vinni. Először is azt javaslom, hogy intézzünk a Német Gyámhatósághoz egy levelet, amelyben tiltakozunk az adminisztratív eljárással szemben és azzal kapcsolatban, hogy túlságosan részrehajlóak a német állampolgárok javára. A bizottságot kérjük meg arra, hogy tájékoztatást adjon azokról a tárgyalásokról, esetekről, amikor német állampolgár áll a nem német állampolgárral szemben, hogy hány esetben kedvezett egyiknek vagy a másiknak a gyámhatóság, és milyen adminisztratív eljárást kell követnie. Elképzelhető, hogy az Európai Bíróságot is érdemes volna bevonni a diszkriminatív eljárás tekintetében. Hogyha a bizottság összegyűjtött ezt az információt, akkor nekik kell eh, ezt megtenniük, hogyha az ön által említette javaslatot fogadjuk meg, akkor soha nem történik semmi, a gyámhatóság a diszkriminációt folytatja. Nagyon sok esetet ismerek görög állampolgárok összefüggésében is, akik a gyámhatóság eljárásától szenvedtek Virginie. de euh, outre le fait de garder la, la pétition. Magam is tettem javaslatokat, hagyjuk nyitva a javaslatot. Én úgy gondolom, hogy persze lehet az Intergroupnak is elküldeni, eh, de Marias kollégához csatlakozva eh, azt mondom, hogy a bizottság elemezze ezt a helyzetet, ugyanis amit eddig tettek, ez eh, nem elégséges. Van egy sor nagyon komoly ügyünk, amely mutatja a gyámhivatal problémás voltát. Tehát a bizottság már a mostani információk alapján is eljárhat. Az, hogy most megalapozottak-e ezek a vádak vagy nem, az egy másik dolog, ezt nekik kell kivizsgálni, de én úgy gondolom, hogy ez diszkriminációs ügy. És ez nagyon fontos, ezt ki kell vizsgálni. A bizottságnak ezt meg kell néznie, a kézzelfogható bizonyítékokat, és ki kell mondania, hogy van vagy nincs diszkriminációs gyakorlat és aztán folytatni kell az eljárást. De az első lépés az az, hogy meg kell nézni, hogy van-e diszkriminációs gyakorlat. Ez lenne az első dolog. És aztán felmerül az a kérdés, hogy a méltányos eljárás megvan-e, amikor látjuk, hogy nincs tolmácsolás, hogy azonnali döntések vannak. Amennyiben ez tényleg így van, megvizsgáljuk megint, akkor akkor megint a, a, az európai polgári jogi karta sem ö, sérül. Az Európai Bizottságnak majd annak idején, amikor megalakul az új német kormány, oda kell fordulnunk, és felhívni a figyelmet többek között erre a konkrét petícióra is, de a problémára úgy általánosságban. Eleonora. Én hozzá szeretném fűzni, hogy a felszólalásomban beszéltem egy levélről, amit a német szövetségi miniszternek intéznénk. Ez volt az én javaslatom, és támogatom az ECR és az SND javaslatát is. Rendben, akkor így járunk el. A bizottság válaszát meghallgattuk. A bizottság kimondta, hogy az EU jog nem sérült. Így nagyon nehéz visszamenni, és azt mondani, hogy a bizottság megint vizsgálja meg, hogy sérült-e az EU jog, amikor kimondták egyetemen, hogy nem. Jelen pillanatban annyit tehetünk, hogy nyitva hagyjuk a petíciót, a gyám hatóságnak eljárási kifogást küldünk, ahogyan már Szúr javasolta, ezt megtehetjük. És természetesen a francia hatóságoknak is küldenénk egy levelet, hogy támogassák az állampolgárukat, aki elszenvedi ezt az eljárást, és a német hatóságoknak is küldhetünk egy levelet, felhívva őket arra, hogy vizsgálják meg a gyámhatóság működését. Ezt megtehetjük. Tatjana, emellett még mit szeretne? Csak Razié asszony javaslatát folytatva tájékoztatásképpen. Határon átnyúló esetek elemzésére volna szükség. Ki? Nem értem. Kitől kérnénk információt? It, it, must be a study. Gondolom van egy ilyen tanulmány. Now to order such a study. De nem eh, rendelhetünk ilyen tanulmányt a német hatóságoknál, a minisztériumnál kell, hogy legyen ilyen statisztika. A szülői felelősséggel kapcsolatos döntések tekintetében a határon átnyúló esetekben. Márten úr is azt mondja, hogy száz százalékban a németek mellett döntenek. Persze neki most ez a benyomása, de nekünk statisztikákra van szükségünk. Soha nem fogják átadni ezeket az adatokat de azért levelet küldhetünk nekik, ahogyan Rozier asszony elmondta, és elmondhatjuk, hogy szeretnénk, hogyha megvizsgálnák a gyámhatóság működését és eljárásait a e tekintetben, Virginie. quand on a... De mégis van egy alapesetünk, amely arra enged következtetni, hogy van egy diszkrimináció. Tehát az Európai Bizottságnak ezt kötelessége megvizsgálni, ez alapján, az eset alapján, a, meg, vizsgálja meg, hogy ez valós vagy nem valós ez a diszkrimináció. De tényleg felmerül a kérdése a diszkriminációs gyakorlatnak. E, nem lehet azt mondani, hogy megvizsgáltuk a kettő a rendelet szövegét, és minden rendben van. Van egy sor e, egy sor e, ügyünk, amely elfogultságot mutat. Mi ezt láttuk, ezeket az ügyeket. A bizottságnak ezen az alapon kell megvizsgálnia, hogy van-e diszkriminációs elfogultság. Én ezt kértem, és erre vagyok kíváncsi, és Maria úr is ezt kérte. Kérjük meg az Európai Bizottságot, hogy a határon átnyúló ügyek, és vannak ilyenek, de ez nem csak német joghatósági kérdés, ezek határon átnyúló ügyek, nézzék meg, hogy van-e vagy nincs elfogultság, diszkriminációs ill elfogultság a, német bíróságokon vagy a német gyámügynél mert látjuk, hogy újra és újra jönnek ezek az ügyek, és számomra a mennyiség a döbbentő. The commission wants to come in. A bizottság szeretne hozzászólni. Köszönöm, elnök asszony. Szerettem volna világosá tenni a statisztikai adatok kérdését. A jelenleg brüsszeli kettes nem ró statisztikai adatok gyűjtésére feladatot senkire a határon átnyúló kérdésekről, ám a 79. cikk alapján a friss javaslat a, alapján a bizottság azt javasolja már a tagállamoknak, hogy gyűjtsenek információt azon döntésekről, meg a Brüsszel 2A rendelet alkalmazásáról, amely alapján jobban fel tudjuk majd tárni az ilyen kérdéseket komolyabb adat háttérrel. Jelenleg azonban nem nagyon áll rendelkezésre adat ebben a Ez pedig nagy kihívás, mert ugye bírósági szinten történnek a döntések, ha pedig senki sem gyűjt adatot arról, hogy vajon melyik hogy vajon a peres felek közül valamelyik másik tagállambeli egyetem is jegyzik, akkor ugye nem nagyon lesznek erről adatok. Köszönöm. Én eh, ezzel vitatkoznék, nincs eh, szükség ilyen jogalapra, eh, mert gyakorlatilag, hogyha egy tagállamról azt gyanítja a bizottság, hogy nem teljesíti a törvényeket, a jogszabályokat, akkor a bizottság vizsgálódhat. Erre minden jogszabály felhatalmazza, tehát nem kell hozzá statisztika Nekünk van egy alapesetünk, és innentől kezdve a szerződés őreként a bizottságnak a feladata az, hogy kivizsgálja-e, kivizsgálja, hogy történt-e jogsértés. Eleonora. Jövőre. Eleonora. Lenne egy másik javaslatom. Az pedig az lenne, hogy tekintettel a téma rendkívül kényes voltára, talán helyén való volna, ha plenáris elé vinnénk. Szóbeli kérdést intézve az Európai Bizottsághoz, és a karálásforrás indítványt is elindítva. Így módon tudna reagálni a parlament, és, és a figyelem terébe helyezni, helyezni a e témát. Fontos, hogy politikai állást foglaljon kell egy ilyen érzékeny kérdésben. Emlékeztetném önöket arra, hogy a szakbizottság szabályai szerint nem mi döntünk arról, hogy szubeli kérdés fogalmazok, meg a plenárisra viszünk-e, ez a koordinátorok vitájának tárgya lehet. Világos, a koordinátori nap, ülés napi rendjére fölteheti, tárgyalhat erről, ám a szakbizottság ülés nem a megfelelő fórum erre. Maria úr. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Én ragaszkodnék magához a petícióhoz. Hallottuk a javaslatokat, ám hozzátenném azt, amit az elején már, el, már elmondtam. Meg kell még egyszer kérdezzük a bizottságtól, meg kell, hogy vizsgálja meg, vajon fennáll-e a diszkrimináció elkövetésének gyanúja. A szerződések tiltják a nemzeti hovatartozás alapján való diszkriminációt. Az Európai Unió alapszerződésről van szó. Ha pedig egy bírósági szervezet úgy tűnik világosan megsérti az Európai Unió alapjait, a szerződését, a nemzeti hivatalozás alapján diszkrimináció elkövetésével, akkor bizony itt van hatáskör, el kell magyarázzák a, a szabbizottság előtt az érintettek ebben az esetben, és ha nem, Németországot szankcionálni kell, mert megsérti a bírósága a szerződés. Megvannak az információk, van bizonyíték a kezünkben, nem is kell a Brüsszel kettőre támaszkodni, elég a szerződésre. Tudjuk, mit tesz a Jugendamt. Egyetlen esetről sem tudunk, amikor nem német állampolgár nyerte volna meg az ügyet a szemben szembeni vitában. Le kell zárjuk a vitát. Szerintem nem helyén való, hogy jelen pillanatban ilyen sok időt töltünk ezzel nyitva hagyjuk, küldünk egy levelet a Jugendamtnak és az Európai Bizottságnak, hogy vizsgálják meg a kérdést. Ez a szabizottság hatáskörének a, a, a, a határait súrolja, úgyhogy nagyon pontosan kell majd fogalmazzunk. Az esetre alapozva kérjük a bizottságot, hogy vizsgálják. Hadd mondjam el, nem egy személyes ügyről beszélgetünk itt, itt szakbizottsági ülésen. Emberekről beszélünk, gyerekekről, és olyan személyekről, akik nincsenek jelen a teremben. Úgyhogy kérem, zárjuk le. Köszönöm. Következő napi rendi pontunk rendeletjavaslat, amely módosítaná a 883-as rendeletet, a társadalmi rendszerek koordinációjának tárgyában, valamint a 987 2009-es számú, amely végrehajtási rendeletet módosítana. A jelentéstevő Capeton Ruiz képviselő, akit ismét üdvözlünk a szakbizottság körében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogyan az elnök asszony bejelentette, a bizottság decemberben, 2016 decemberében tette egy rendeletjavaslatot a, az egészségbiztosítási, a társadalombiztosítási rendszerek összehangolásáról, egyszerűsítéséről és a, az új valósághoz való alkalmazkodásról. Megerősítendő az európai állampolgárság fogalmát, illetve az állampolgárok szabad mozgását elősegítendő az Európai Unióban az társadalombiztosítási jogok hordozhatóságának elősegítésével. Négy aspektus került szóba, az munkára való képtelenség, betegség, nyugdíj, és a munkanélküliség a negyedik. A munkanélküliség esetében szeretük volna ezt összekapcsolni a nyugdíjrendszerrel, a jogok elismerésének eljárása kerül itt szóba, és azt kértük, hogy egy jog keletkezzen az egyik országból át utazva a másikba az első országban szerzett munkanélküli segély jogosultságok alkalmazására. a saját országban felhalmozott jogok érvényesülhetnek sem, érvényesülhetnek az új tagállamban is. Ami a munkára való képtelenséget illeti, mi képtelenséget illeti, erre fontos volna egy definíciót alkotni a, az ENSZ egyezmény kapcsán, amely az a fogyatékossággal élők helyzetéről szól. nem volt konszenzus az Európai Unióban a fogalommal kapcsolatosan, a fogyatékossággal élők diszkriminációjával kapcsolatosan tudni kell, hogy mik a kritériumai a fogyatékosságnak, ezeket kell harmonizálni, egységessé tenni, illetve hogy mit jelent az, hogy valaki fogyatékos vagy munkaképtelen harmonizációra van szükség, tehát a fogalom harmonizálására és a jogok kölcsönös elfogadására. Nem tudunk ekvivalenciát kialakítani a státuszok között, hogyha nem ugyanúgy értelmezzük a fogyatékosságot mondjuk Spanyolországban, mint Lengyelországban vagy Olaszországban. És ez diszkriminációt tesz lehetővé, mert mondjuk ha van valakinek fogyatékos kártyája, igazolványa, és kilép az országból, és egy másik országban nem veszik figyelembe ezt a, az igazolást. Tehát a fogalmakat, a definíciókat egységesíteni kellene. Meg kell hallgatni a fogyatékossággal élők szervezeteit is. Ami pedig az egészségügyet illeti, a határon átnyúló egészségbiztosítással kapcsolatos helyzet meglehetősen sajnálatos Európában. A különböző tagállamokban nagyon kiegyenlítetlen az szabályok végrehajtása a jogszabály kihasználásában sok akadályba ütköznek a felhasználók. A határokon átnyúló esetekben nagyon sok esetekben, nagyon sok esetben nem érvényesülnek a jogok. Éppen ezért a hetes cikkel kapcsolatosan azt kérjük, hogy ezt megfelelően alkalmazzák, és az akadályokat elhárítsák és harmonizálják az előírásokat arra nézve, hogy hogyan tudja valaki ezt a jogot gyakorolni. És azt is kérjük, hogy a kritériumokat harmonizálják az Európai Unióban arra nézve, hogy valaki az Európai Egészségügyi Kártyát használhassa. Nagyon megosztott a gyakor, gyakorlat, hogy melyik tagállam mire engedi meg ennek a kártyának a használatát azonos feltételeknek kellene érvényesülniük országtól függetlenül. Ezt tartalmazza nagyjából a véleményem. Thank you very much. Köszönöm szépen. Örömmel megadom a szót majd. Két kollégának, az árnyékeladóknak. Marias itt van. Akar mondani valamit? Nem. νομίζω έχει ζητήσει το λόγο ο Πίτερ. Θα Szerintem Péter kért először a szót, utána majd én. Jó, de a koordinátoroknak akarom megadni a szót. Nem, az árnyékladóknak, Kicsit fáradok én is. No tehát, ez nagyon érdekes dokumentum, és nagyon nagy érdeklődéssel hallottam képviselőtársaim kommentárait. Két-három szinten vizsgálható ez a kérdéskör. Egyrészt a fogyatékkörül élők jogait érintően. Mindig elmondjuk ebben a szakbizottságban azt, hogy támogatnunk kell a fogyatékkal élők jogainak érvényesülését, és az Európai Fogyatékossági Karta segíthet bennünket ebben. Mindemellett üzenetet kell küldenünk a tagállamok címére is hisz közülük sokan voltak éppen korlátozzák a jogokat és előnyöket, amelyeket a fogyatékelők élvezhetnek. Görögországban vannak olyan friss esetek, amelyekben a trojka korlátozta a kifizetéseket, a fogyatékkal élőknek juttatásokat. Az Európai Uniónak nincs hatásköre nyugdíjügyi kérdésekben, csak koordinálhat. Mégis azt látjuk, hogy a trojka ráárult Görögországra, meg más országokra is nyugdíjcsökkentési programokat. Jelen pillanatban 60-65%-kal csökkentették Görögországban a nyugdíjakat. Mindig elmondják, hogy a bizottságnak nincs nyugdíjhatásköre, mégis azt látjuk, hogy Görögországban a nyugdíjcsökkentés előfeltétele annak, hogy további pénzt kapjon az ország. Ha nem, kap, nem csökkentjük a nyugdíjakat, nem kapunk több hitelt. Az Európai Unió illegálisan beavatkozik Görögország ügyeibe csökkentve a nyugdíjakat. Ezt mindenképp szem előtt kell tartani, lényegi elem. a nyugdíjjogok áthordozhatósága is fontos. Ha egy országban szerzett nyugdíjjogokat, hát természetesen át lehet vinni másik tagállamba. Ezt az eljárás pedig természetesen ö, egyszerűbbé kell tenni. A harmadik kérdés pedig a munkanélküli juttatások, ugye. Mi támogatjuk, hogy egy pán-európai munkanélküli segélyrendszer jön létre, és az egy országban szerzett munka nélküli, munka, körülökségi segélyre szerzett jogosultság átvihető legyen egy másik tagállamba, ha annak kedvezményezetje. Félmillió fiatal görög dolgozik más Európai Uniós tagállamban, és bármely munkanélküli segélyemére jogosultak Görögországban, az új hazá, otthonukban hozzáférhető kell legyen. a munkanélküliek csak 15%-a kapja meg a, a, a segélyt Görögországban. Úgyhogy szerintem jó irányba haladunk, saját gondoltam, is szerettem volna kiegészíteni a konzervatív frakción ezeket. Köszönöm, Péter. Köszönöm. Valenza árnyékadó nevében beszélek, aki köszöni Kábezon asszonynak a nagyszerű és kimerítő munkát. Ha feltétlenül a kérdés, hogy kell-e szabályozni, tovább szabályozni ezt a rendszert, a válasz igen, mert a, a TB eh, koordinálás rendkívül bonyolult feladat, és nagy kihívást jelent. Éppen azért, mert nem egyenlő, és nem egységes, és nem kielégítő az alkalmazása a jogszabályoknak nem eléggé erős. Az átláthatóság, az előrások értelmezése, és ez bizonytalanságot okoz, különösen a határmenti munkavállalók körében. Az Európai Bíróság legfrissebb ítélete fényében ugye több tagállammal szemben pontosítást követelnek meg. És a társadalmi jogok érvényesülése a mobil európaiak és családtagjaik számára, számára védendő. Igaz ez a társadalmi, társadalmi biztosítási jutatásokra, amelyek a munkában nem levő Európai Uniós állampolgárok, aztán apaság, anyasági segélyek, betegségi nyugdíjak, határon ügyekben, családi pótlékok és egyéb juttatások, és így tovább, és így tovább és egyes esetekben rendkívül fontos és égető a szabályozási igény. A rendszerek koordinálása a legfőbb feladat, összekapcsolva a betegségi táppénzzel és a munkanélküliségével. Valenszó úr hangsúlyozza, mennyire fontos téma a dosszié ez, és örül már előre a nagyszerű együttműködésnek Kábezan asszonyról és a többi árnyék előadóval, annak érdekében, hogy a témadosszéban megjelenjenek az egyes módosítók és javítsák annak egésznek a minőségét. Mrs. Kuneva, try to be very short. Kuneva asszony, csak röviden, mert teljesen kifutottunk az időből. Köszönöm, kollégák azért jöttem be, hogy beszéljek erről a szakértői jelentésről, a társadalombiztosítási és szociális támogatások koordinálásával kapcsolatban. Köszönöm a munkát, amit elvégezt, elvégezett a raportőr, illetve a, az ajánlásait is. egy nagyon komolyan ráirányította a figyelmet a lakosság jelentős rétegeire. Ezek az emberek ugyanolyan szintű mobilitást igényelnek, mint az unió összes többi polgára. Én úgy gondolom, hogy a fogyatékossággal élők és a mobilitás kérdése az nagyon is összefüggő kérdés. Én először Görögországban éltem, és onnantól kezdve utána átköltöztem Franciaországba. A raportőr teljesen jogosan koncentrál erre a kérdésre. Én ευκολία από χώρα σε χώρα. Olyan generációból jövök, ahol mi megengedhettük magunknak a tanultságunknál fogva, hogy egyik országból a másikba költözzünk, ahhoz, hogy a mobilitás tényleg valóságos legyen, és ez nem csak Kelet-Európában igaz, hanem Dél-Európában és a több részeken is. Statisztikára van szükség, eh, hogy eh, tudjuk, hogy hányan kényszerültek arra, hogy elköltözzenek. 2010 óta 700 ezer ember költözött el. Ez a szám folyamatosan növekvő volt, sőt, mai napig növekszik a legfőbb felvevőhely, felvevőhelyek eh, Németország, eh, Nagy-Britannia, Hollandia és Franciaország. Amellett ki kell tartanunk, hogy eh, a fogyatékkal élők jogait is betartsák. És össze kell kötni mindezt egy egészségügyi kartával. Nem szabad, hogy legyen diszkrimináció azokkal szemben sem, akik nem dolgoznak. Természetesen a munkavállalóknak is jár a társadalombiztosítás, illetve a szociális védettség, de mindenki másnak is, függetlenül attól, hogy hol élnek. Egyetértünk az egyes és kettes módosítóval, észszerűek, és szólnak arról, hogy a fogyatékosságot definiáljuk, eh, hosszú távú ápolás szintén egy eh, fontos téma, amelyet az általános egészségügyi fejezethez kell kötni, ne lehessen megfosztani embereket jogosultságaiktól. Az elmúlt években részt vettem fontos ILO egyezményekkel kapcsolatos munkákban, amikor is a fogyatékkal élők jogaival foglalkoztunk. Um, Ωραία, εντάξει. Αυτό που τα κάνει συνήγορο των αναπήρων, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ. Itt arról is szó van, hogy a fogyatékkal élőket fel kell világosítani a jogaikról, illetve arról, hogy hogyan élhetnek velük. Köszönöm. Most nem tudom, akar -e még valaki hozzászólni ez a témához? Nem. A bizottság itt van, ugye? A bizottságnak és Danuka asszony is rá, tessék. Kapcsolódott és Danuka asszony mikrofonja, így nem hallottuk, hogy mit mond. A bizottságnak adom meg a szót. Chair, uh, good afternoon everyone, and I would like to congratulate the rapport. Köszönöm elnök asszony, és gratulálok az előadónak, nagyon jó munkát végzett ebben a fontos ügyben ez a javaslat a közös nyilatkozatban is szerepel a prioritásokkal kapcsolatosan. Nagyon fontos ez számunkra. Hogyha az európaiaknak fetesszük a kérdést, hogy melyik a legfontosabb Európai Uniós jog, számukra a szabad mozgás joga ez általában. A szabad mozgás nem volna lehetséges a szociális biztonsági rendszerek koordinációja nélkül ezek a szabályok védelmezik az állampolgárok szociális biztonsági jogait, amikor egyik országból a másikba költöznek. Nem újak ezek a szabályok, már 1959 óta léteznek, és rendszeresen aktualizáljuk őket, amikor változik a helyzet a valóságban és a szociális, szociális biztosítás rendszerében. A legfrissebb javaslatra bizonyára emlékeznek, a 2016. decemberi bizottsági javaslat ez, amin a parlament is most dolgozik. A politikai kötelezettségvállalásokat tükrözi a munkavállalási mobilitás elősegítése érdekében, modernizálja a jelenlegi szabályokat, hogy egyértelműek legyenek, méltányosak és jól végrehajthatóak Kiegyensúlyozott javaslat ez, mert egyrészt elősegíti a szabad mozgást és védi az állampolgárok jogait egyrészt, másrészt a tagállami hatóságok közötti egy, együttműködés is segíti, hogy a visszaélések kockázatát csökkentse. Kapcsolatot teremt a között a hely között, ahol a hozzájárulásokat fizetik és az ellátásokat kapják a tagállamok a módosítások célzott módosítások, öt fő területre összpontosítanak, foglalkoztatás, hosszú távú gondoskodási ellátások, hozzáférés az ellátásokhoz a gazdaságilag inaktív állampolgárok által, illetve a családi ellátások. Eltökéltek vagyunk, hogy szeretnénk minél gyorsabb előrelépést elérni ebben az ügyben. Köszönjük a szakbizottságnak, az értékes hozzájárulást, és kíváncsian várjuk a véleményüket. Köszönöm. Ez számunkra fontos prioritás. Köszönöm Szoledád eh, a munkát. Módosítók határideje 27-e, 3 óra. A szavazás eh, április 24-én lesz, az Ample szakbizottságban meg pedig eh, június 10 9-én nagyon gyorsan, még mielőtt le kell zárnunk 6 perc múlva az ülést, nézzük az utolsó véleményt. Én vagyok az előadója az EU jog végrehajtásának nyomon követéséről szóló véleménynek, bemutatom ma a véleménytervezetemet. Nagyon fontos téma ez a szakbizottságunk számára. Remélem, hogy értékes lesz a vezetőbizottság, a jogi ügyek bizottsága számára is. Az EU jogvégrehajtása az egyik legfontosabb oka annak, hogy hozzánk fordulnak az állampolgárok. Az EU jogvégrehajtása, a tagállamok és a bizottság közötti felelősségmegosztáson alapul. Az EU jogvégrehajtása megosztott felelősség. Ezt hangsúlyoznunk kell, mert mi a petíciókból világosan látjuk, hogy azért vannak még esetek arra, hogy későn vagy nem teljesen ültetik át a jogszabályokat, vagy nem jól alkalmazzák őket. Ilyen esetekben a bizottságnak fel kell vállalni a szerepét, mint a szerződés őre, és orvosolnia kell a helyzetet. Ez vélemény, remélhetőleg rövid lehet, és pontos ez a szöveg, elsősorban a petíciókkal kapcsolatos inputra összpontosítva. Kíváncsian várom a véleményeket, hogy hogyan lehetne tovább javítani. A szöveget látják, két percben sikerült bevezetnem, Malinov úr először. Köszönöm. Szót kell kérnem, ha csak azért is, hogy gratuláljak ezért a kiváló tervezetért. Tudom, hogy nagyon nehéz volt a mai ülés levezetése. Egyet, ér, együtt érzek önnel. Nagyon nehéz megtartani a józanságunkat, amikor elragadnak az érzelmek. Az EU jog alkalmazása nagyon fontos kérdés és nehéz kérdés. Három módosítót szeretnék benyújtani, ezeknek az irányát szeretném most megemlíteni. Mindig hangsúlyoznunk kell a PETI szakbizottság kulcsfontosságú szerepét. Erről szól az egyik módosítom, illetve hangsúlyozni szeretném az átláthatóság igényét még hangsúlyosabban, különösen a kísérleti és jog és az szegési eljárásokban, és az ombudsman szerepét is hangsúlyoznám, és van egy terület, ami körvonalazódni látszik a petíciókból. Egy konkrét példa az, hogy az különböző tagállamokban hogyan forgalmazzák ugyanazon márkanév alatt a tér termékeket. Különböző tagállamokban ez nagy problémát okoz, ugyanakkor azt látjuk, hogy a petícióknak köszönhetően és más e, jogi eszközöknek köszönhetően az Európai Bizottság gyorsan reagált az új metodológiára. Nem tudom, hogy lehetséges-e, de érdekes volna példát e, adni arra, hogy lehetnek gyors eredmények a mi munkánknak köszönhetően. Köszönöm szépen, és köszönöm a jó véleményt. Én köszönöm azt, hogy ilyen pontosan fogalmazta meg az álláspontját, Preuss asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni önnek ezt a nagyszerű tervezetet. Az állásfoglalás legtöbb pontját teljes mértékben osztom különösen azt a jogot, hogy az EU-ban élő eh, állampolgároknak joga van a pozitív művanyag élvezésére, és az Európai Unióban az EU jogszabályok végrehajtásának hiányosságára felhívni a figyelmet. És az előző évekhez való javulást érzékelhető, mégis még vannak kívánni maga után például a petíciók konkrét konzekvenciáit illetően, különösen azok, amelyek EU pilot eljárásokat vagy jogszabálysértés eljárásokat intottak el. Fontos hogy a leg, látni, hogy a legtöbb petíciónak okot adó problémák tekintetében 2016-ban az igazságügy a közvetvédelem az alapjogok érvényelőse a legszámosabb esetnekre okot adó területek. A közös EU védelem, migrációs és terrorizmus politika létrejött és üdvözlöm, ez az EU jogszabályok végletesét vehemensen javítja majd. Ugyanakkor továbbra is hiányzik a szolidaritás a tagállamok között ebben, ezekben a témákban. Ezet újra foglalkozni kell, addig, amíg minden tagállam teljesíti a rárót feladatokat. Örülök előre az együttműködésnek és az árnyékadókkal való munkának fontos lesz együtt megvizsgálni az EU jogszabályok végrehajtásának mikéntjét, hogy javítsuk ezt az Európai Bizottsággal együtt. Köszönöm. És én is, én is nagyon köszönöm önnek, Marias úr. Lássuk hogy 30 másodpercre képes lesz úrán lenni. Köszönöm szépen a véleményt. Nagyon érdekes, beküldjük majd kommentárjainkat és módosítóinkat utólag. A legfontosabb az, hogy az európai jogszabály alkalmazást ellenőrizze valaki, a tagállamok szolidaritást elmutassanak mutassanak a menekültek ügyében. Jelen pillanatban Görögország és Olaszország önmagában képtelen befogadni egyetlen további menekültet, vagy migránst, akár legális migráns sem. És az Európai Unió rá kell mutasson azok az országokra, EU-s tagállamokra újjal kell mutasson, amelyek nem teljesítik a feladataikat és a szolidaritást. Hát egy másik más tészta. Soltis úr a bizottság részéről kap meg a szót. I'm sorry, Mr. Soltes. I... I... Soltis úr. Összekevertem. Bocsánat. Thank you, good morning. Uh... Jó napot. Szeretném megköszönni jelentéstevőnek, hogy elkészítette ezt a tervezetet, másodszorban egyetértek azzal, hogy az euró Európai Uniós jogszabályok végrehajtása létfontosságú minden európai számára, harmadsorban pedig üdvözlöm annak lehetőségét, hogy európai állampolgárok küldhetnek petíciókat. És folytathatnám. Ha, ha megengedik, néhány módosító. És megemlítenék e szöveggel kapcsolatban hiszen a végrehajtási illetően kritikusabb kell legyünk. És a jövő héten beterjük azokat a módosítók, amelyekkel reméljük, javítjuk majd a szöveg minőségét még tovább. Elnök, köszönöm, és várjuk is ezeket a hozzájárulásokat tovább fokozva a szöveg minőségét, eh, komolyságát a jogi, a szóval jogi bizottság szemében. Most pedig Soltész úr. Köszönöm, elnök asszony mi is gratulálunk ez a nagyszerű tervezethez. Üdvözöljük az abban foglalt javaslatokat, egész évben eh, támogatjuk ezeket, bár említettek olyan témákat önök is, amelyekben javítható a, fel, a végrehajtás, például az éves jelentésben láthatóság. Általában példákat adunk arra, hogy a petíciókkal hoztak változást, ám nem pontosítottuk a számokat illetően, ezen lehet eltjavítani a jelentés megírásokor. Aztán vannak erre most már számítástechnikai eszközőink is, és sok esetben a petíciót és annak kezelését illető panasz, csak, vagy petíció és a panasz egyszerűen nyújtják be, és ez a szám mondtartást bonyolultabbá teszi. Kifejezték aggályukat azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság új stratégiája alap alapján a petíció vagy a panasz benyújtása, benyújtóját át utalhatják. Would like to uh, reassure you that limitált hatáskörű területekre utasítják a jogorvosati eljárás tekintetében. nem ez nem fog megtörténni. Nem hagyjuk magunkra a petícióben nyújtókat, nem küldjük el őket. Nem mondjuk azt, hogy mennyi és csomagolj, nem mondjuk azt, hogy nincs alternatíva akár helyi mechanizmus. Mert tudni kell, hogy egy jogszabálysértési eljárás rendkívül sok hosszú időt vesz igénybe, és a elnök nem mindig tesz ele, e, igazságot, még akkor is, hogyha jogorvosat a sor is, sor is kerül. I'll uh, Kevés az időm, ennyit mondok. Mindenki éhes, menne ebédelni, mondja az asszony, Köszönöm szépen, és köszönöm az egyre fokozódó és javuló együttműködést az intézmények között. Köszönöm.